lenne, hogyha valamennyi frakció egyet tudna érteni. Tehát igen, van-e bármiféle kifogás ezzel a ponttal kapcsolatban? Politikai megállapodásra van szükség, hogy a megfelelő preambuló bekezdésekkel tudjuk ezt előterjeszteni. Tehát a frakciók egyet értenek, vagy nem, Wikström kollégan a frakcióm nevében én is aláírom, amit javasoltak, de azért egy kommentára szükség van. Itt arról van szó, hogyha van egy megállapodásunk, akkor a jövőben, ha meg akarjuk nyitni azokat a dolgokat, amelyekben már megalapodtuk. Nem akartuk, nem akarom azt, hogy ez egy precedens legyen, hogy a jövőben is lehetőség nyílna arra, hogy újra nyissunk dolgokat. Megállapodtunk, dolgoztunk keményen éveken keresztül a menekültügyi csomag kérdésében. Most, amikor a végére érünk, és azt látjuk, hogy mi történik. Ebben az esetben ez végül is elfogadható, de ne legyen ez precedens a jövőre nézve. A szabály maradjon az, hogy a megállapodásokat betartjuk, és nem nyitjuk ezeket újra. A őszintén szólva nem érzem jól magam ebben a helyzetben. Itt erről van szó, ezért mondtam én a véleményemet, egy saját fenntartásaimat hangoztatva. Ahogyan ezt kezeljük, persze valamennyien személyesen nagyra becsüljük, hogy végre sikerült a végére jutni itt az elhúzódó tárgyalásoknak és a kemény tárgyalásoknak, de tényleg ez, ez ne legyen egy precedens, ne így működjenek a dolgok jövőben és a politikai megállapodás esetében ezt így kell kezelni. És, és mint hallottuk a jogi szolgálattól, van egy technikai vélemény, nem csak technikai téma, és hát egy politikai döntésre van szükség. Engel úr, úgy látom, hogy szót kért. Keller képviselő, köszönöm szépen. Wikström kolléganével szeretnék egyetértni, hogy a konkrét ügyben nincsen fenntartásunk, de úgy általában azért az eljárással kapcsolatban igen, és igenis ez ne legyen precedens, mi is ehhez csatlakozunk, hogyha ezt elfogadjuk, akkor előterjesztjük a plenárison ezt az átdolgozott változatot, amit én írok alá, és újra előterjesztjük a politikai megállapodás következménye. Tehát én ezt előterjesztettem. Úgy látom, politikai megállapodás van most, jó? Jó? Guillaume kolléganek. Monsieur le Président. Én euh, köszönöm, elnök úr. Egyáltalán nem értek egyet ezen vita lefolytatásával, amikor utolsó pillanatban már a szavazásról kellene tárgyalnunk. Persze, egy, ha egy megállapodás itt most kialakulóban van, akkor támogatjuk, de kihangsúlyozom, hogy hosszú éveken keresztül igen komplex módon tárgyaltunk, blokkoló helyzetek is kialakultak, egy ilyen utolsó pillanatos módszert nagyon nehezen tudunk így elfogadni. Persze, tegyük, amit tennünk kell most, de nem szeretném, ha ilyen destabilizációs próbálkozásokat kellene még megélnünk. Intenzíven tárgyaltunk, fájdalmasan kellett feladnunk álláspontokat. Egyetértünk ezzel, mondja elnök úr. Politikai megállapodás történt, így járunk el. A módosítót tehát úgy fogjuk beterjeszteni a plenárison jövő héten, ahogyan megbeszéltük. Köszönöm szépen Kajola urat. Most pedig szavazunk, mert hogy elektronikus. Elektronikus szavazás lesz, Engel úr. Köszönöm szépen, hogy szót kapok és elnézést. A koordinátoroknál röviden elhangzott a vita során a görög delegáció és erre nem eh, született egyelőre jelentés. Úgy látom, hogy a javaslat az, hogy vitassuk meg a következő libe ülésen, és őszintén szólva szeretnék egy jelentést, mielőtt bármit megvitatunk eh, a misszióval kapcsolatban, a delegációval kapcsolatban. Hogyha nincs a jelentés, akkor azt kérem, hogy halasszuk el újra hogy még mindig, tehát szeptemberre, vagy még tovább is elalszhatjuk. Éppen ezért késtünk egyébként abban, hogy befejezzük a koordinátor küldését. Ez volt az a téma, amit megvitattuk, és ami elhúzódott egy kicsit, és jövő hét elején, akár holnap is már ki lehetne küldeni. Jó? Tehát kötelezettséget vált a titkárság, hogy, hogy holnap a jelentés a görög delegációval kapcsolatban kimegy. És akkor meg, meg lehet nézni, és utána szav, meg tudjuk vitatni, és utána szavazhatunk is róla. Ezeket a témákat időben szeretnék megvitatni. Van itt egy néhány ügy, a negyedik pont támadás az információs rendszerek, az IT rendszerek ellen, az előadó pedig Monika Holmeyer. Emlékeztetni szeretnék arra, ez az egyik olyan téma, amely a freezing ügyében fontos szerepet játszott, emiatt késett a Schengeni határozat, és most folytatjuk az eljárást. és egy első szavazásra most kerül sor. Itt azt gondolom, hogy mindenkinek itt kell, hogy legyen az elektronikus kártyája, emlékezeti szeretnék. Jó, a szavazólista megvan, és akkor dolgozhatunk is. Az első a kompromisszumos szöveg 129-es. Ki támogatja? Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Most pedig a záró szavazás következik. Vagyis a 9. oldalra lehet lapozni, elektronikusan szavazunk, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36-9 nulla tartózkodás elfogadva. Köszönöm, és gratulálunk Holmeyer kolléganőnek. A második jelentés következik. A Schengeni megállapodás végrehajtásával kapcsolatban Papa Nikolau kolléga szót kér. Nem kér szót. Köszönöm szépen az árnyékelődőknek, titkárságnak, bizottságnak, tanácsnak. Tényleg gyümölcsözött tárgyalásokat folytattunk. Akkor pedig tovább megyünk, és tovább lépünk. És szavazunk. Az előadó azt javasolja, hogy egyben szavazzunk. Ki támogatja a kompromisszumos szöveget? Ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. Ami azt jelenti, hogy a záró szavazás következik mindjárt. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41, 1, 2 tartózkodás. Köszönöm. Valamennyi, vagy két ellenszavazat. Köszönöm valamennyiüknek. Most pedig folytatjuk a megvitatandó pontokkal. A hatos pont és a hetes pont együttesen kerül megvitatásra. A Európai Uniós Zöld Köztársaság közötti a jogellenesen tartozó személyek visszafogadásról szóló egyezményről vagy megállapodásról van szó. Maria Gabriel az előadó. A hetes pont hasonló témával foglalkozik a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokkal kapcsolatban az Unió és az Öldfoki Köztársaság között. Azért vagyunk itt, hogy megvitassuk a jelentés tervezetet a két megállapodásról. Először Gabriel kolléganő, parancsoljon! Köszönöm szépen, kedves kollégáim, kedves elnök úr. Azzal kezdeném, hogy kihangsúlyozom, mennyire fontos a két jelentés, mert most első alkalommal az Európai Parlamenten belül egy AKC és EU ország között tárgyaltunk Tudják, akik ismernek, hogy számomra mennyire fontos ez, és örülök, hogy az Európai Parlamentnek egy ilyen megállapodás, EU zöld köztársaság közötti megállapodásról szólhatunk. Először egy rövid történelmi visszatekintést szeretnék adni önöknek az EU és a e, zöld köztársaság között. Az AKC EU kotonói partnerségi megállapodás e, aláírásáról került sor, valamint az EU és és a zöldfoki köztársaság közötti mobilitási partnerség szabályait meghatározó megállapodásról van szó. E, ezen esetben az EU és a zöldfoki köztársaság közötti különleges partnerség keretében túlmegyünk a támogató kedvezményezett kapcsolaton és a jó kormányzást, a biztonságot, stabilitást, a fenntartható fejlődést, a szegénység elleni küzdelmet, a kultúrát, az információs és tudás alapú társadalom építését, valamint a műszaki és normatív konvergencia előmozdását támogatjuk. A zöldfoki szigetek demokratikat és stabil ország, ugyanúgy, mint az EU. A zöldfoki szigetek védelmezi a demokráciát, a jó kormányzást, az emberi jogok tiszteletben tartását és a jogállamiság értékeit. 2007-ben a bizottság egy közleményt fogadott el, az EU és a zöldfoki szigetek közötti kapcsolatok jövőjéről. Ebben a közleményben a bizottság elismerte szilárd, különleges, sajátos történelmi kapcsolatot, amelyet szoros emberi és kulturális kötelékek, valamint közös szociálpolitikai értékek jellemeznek. Azt is el kell mondani, hogy az ország magas szintű kormányzati normákkal és gyakorlatokkal büszkélkedhet, ami minden okot megad arra, hogy folytassuk az, EU, a, folytassuk az EU-val fennálló kapcsolatok fejlesztését. Ebben az összefüggésben az EU és az öldfoki szigetek közötti kapcsolatok mélyítése továbbra is határozottan hozzájárul majd az igazságszolgáltatás működtetésének javításához, szabadságjogok fokozott tiszteletben tartásához két közelmúltban kötött megállapodásra is utalnék most. Az igazságszolgáltatás működésének javításában a rövidtávú tartózkodásra jogosító vizumok kiadásának megkönnyítése és jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodások. Azt gondolom, hogy a szabadságon, biztonságon és jogérvényesülésén alapuló térség határain túlra nyúljuk, nyúlunk most ki. E két megállapodás mindenek előtt rendkívül fontos állomás és előrelépés az EU zöldfoki köztársaság közötti kapcsolatokban, zöldfoki szigetek, EU felé történő közeledés, működését egyértelmű szándékkal húzzuk alá. Tehát azt gondolom, hogy bátorító lesz előrelépés, és elő, jelentős előrelépést jelent, ez határozott üzenetet hordoz az EU részéről a megkötés ennek az EU-nak. A megállapodások emellett regionális szempontból is fontos szerepet bírnak az AKC országokkal való együttműködés fokozásának tekintetében a zöldfoki szigetek számára, előrelépést, ösztönzést is jelentenek, arra nézve, hogy elmélyítsék az EU-val történő kapcsolatit. Engedjék meg, hogy a két megállapodásról szóljólak. Először is a megállapodás, amely rövid távú tartózkodásra jogosít fel. Ez a megállapodás kölcsönös vízumkiadást fog lehetővé tenni olyan tartózkodásra, amelynek tartalma nem lesz hosszabb 80 napnál, mégpedig 90 napnál, mégpedig 180 napos időszakonként megállapodás maga foglalja többszörös belépésre jogosító vízumok kiadását, egyszerűsítés kritériumoknál 5 éves tartózkodásig tudományos szakemberek, újságírók, diákok esetében. Ugyanakkor egy éves tartózkodásra lehetőséget adunk majd például a tanulók, diákok, kutatók esetében két éves, maximum öt éves tartózkodásra is lehetőség lesz majd, amikor a kérelmezők megfelelően alkalmazták több belépése egy éves tartózkodásra a vízumot, és amikor az utazó célja rendszeresen nem csak egy korlátozott időre él majd. Egyébként vízumdíjak alól is mentességet élvez majd a megállapodás 12 év alatt alatti gyerekeknél, tanulóknál, diákoknál, fiataloknál, akik maximum 25 évesek, szemináriumokra, konferenciákra látogatnak el, de egyébként pedig maximum 30 eurós összeget igényelhet a kérelmezési díj. A, Egyébként a meghosszabbítása a zöldfoki szigetek állampolgárainak ingyenes lesz, amennyiben nincs lehetőségük elhagyni a szigetet, díjmentesen meghosszabbíthatók az ilyen vízumok. Egyébként megállapodás mentességet biztosít a diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező, illetve zöldfoki szigetek és uniós polgárokra nézve is, akik tartózkodásuk alatt elveszítették, vagy ellopták tőlük a személyi okmányaikat. Végül pedig a második megállapodásra térnék át, amely a, először is a visszafogadásról szólnak, ott is teljes kölcsönösség van a kötelezettség a nemzeti, valamint harmadik országokra és a hontalanokra alkalmazhatóak a nemzeti állampolgárok esetében a családtagokra is vonatkozik ez, a feleség, férj, gyermekek, eltartottak, és minden visszafogadási kérdést írásban kell megadni, és az állampolgárságra is utalni kell. Amikor harmadik országból vagy hontalan szeméről van szó, a megkeresett országnak két munkanapon belül kell választ adnia, amennyiben gyorsított eljárásban történik benyújtása az ilyen kérelem, egyébként pedig az úgynevezett normál eljárást, normális hagyományos eljárást követjük. A visszafogadásról szóló, eh, jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Zöldfoki Köztársaság és EU között eh, eh, szóló megállapodás más kötelezettségek, nemzeti kötelezettségeknek és az EU hatályos irányelveinek is megfelel. Egyébként Dániának, Egyesült Királyságnak és Írországnak különleges helyzete van, azt a preambulumban látjuk, és a megállapodáshoz csatolt két együttes nyilatkozat is említi ezt. Emellett a megállapodáshoz csatolt együttes nyilatkozat tükrözi Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc Schengen évmányokra irányuló szoros társulását is. Végül pedig szeretném elmondani önöknek, hogy milyen ajánlásokat fogalmaztam meg. Először is kifejezem, hogy határozottan szeretném, hogy az Európai Parlamentet is bevonják a folyamatba, és tájékoztassák az ilyen megállapodásokról folytatott tárgyalásokról. Szeretném, hogyha az, EU, az Európai Parlament biztosítaná a megállapodások alkalmazását, és hogy részt is vehetne abban a struktúrában, amely a végrehajtást ö, ö, nyomon követi, azaz vegyes bizottságról van szó, és bátorítom az Európai Bizottságot, ö, hogy a jövőbeli megállapodások tekintetében vizsgálja felül az igazgatásokra létrehozott vegyes bizottságok összetételét, és felhívom az Európai Bizottságot, hogy az intézmények közötti jó együttműködés elvének megfelelően valamennyi szakaszban tájékoztassa az Európai Parlamentet a megállapodások végrehajtásának eredményéről. Végül is azt szeretném javasolni, elmondani, hogy a parlament én támogatom a LIBE szakbizottság nevében azt a jelentést, amely a parlament adja, ahol, amelyhez adja majd az egyetértését a parlament. Most a shadowkon van a sor. Lelokasszony. Thank you, Chair. So... Köszönöm szépen. Itt megint látunk egy csomagot, az egyik megkönnyíti a rövidtávú vízumokat, a másik pedig a visszafogadás témáját. És arról is szó van, hogy párhuzamosan kezeljük ezt a megáll, két megállapodást mi nem támogatjuk ezt a megoldást, hogy párhuzamosan vegyük a kettőt. Ebben a konkrét esetben nem támogatjuk a visszafogadási megállapodást. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az ölcsoki szigetek nem része az ENSZ 51-es egyezményének, amely a menekültek státuszát szabályozza. Éppen ezért azt gondolom, hogy nem helyes számunkra, hogy demokratikus intézményként eh, támogassuk a visszafogadási megállapodást. Természetesen támogatjuk a vízakönnyítésre vonatkozó megállapodást, de visszafogadási megállapodást nem. Természetesen én is köszönöm a munkát, amit az előadó elvégzett, annak ellenére, hogy nem értünk egyet ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm. Az Európai Bizottság vagy az elnökség kíván-e reagálni a vitára ebben a szakaszban? Az Európai Bizottság parancsoljon. Well, thank you, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr. A bizottság nevében gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek a munkájáért, illetve ami a végkövetkeztetéseket illeti a két megállapodás ratifikációja kapcsán, hiszen ez a két megállapodás összetartozik, a megállapodások hatályba lépése, egy további nagyon fontos előrelépést jelent a már így is szoros kapcsolatokban az Ötfoki Köztársaság között és az EU között. A mobilitást erősíti, illetve az emberi kapcsolatokat. A mobilitás rendkívül fontos téma az EP számára. Van egy javaslatom, illetve megjegyzésem, ami a közös bizottságokat, a vegyes bizottságokat illeti, illetve a vízum könnyítési programokat, a vízummentességet. Természetesen ezt meg fogjuk vizsgálni, de az intézményi egyensúly kérdését is fel kell vetni, fontos az egyensúlyt megtartani. A bizottság továbbra is szorosan együtt szeretne működni az EP-vel, és tájékoztatni fogja a parlamentet az eredményekről, a megállapodások megvalósításáról, amint ezek hatályba léptek. Tehát ezzel a témával már foglalkoztunk, a főigazgatóságunk részt vett egy általános vitában, ami a vízumkönnyítési programokat illeti, és ezt a munkát tovább folytatjuk, illetve megnézzük majd azt, hogy az Európai parlamentet meg lehet-e hívni majd a vegyes bizottságok munkájába, illetve a jövőbeni vízum könnyítés, vízummentesség megállapodások kidolgozásába. Az egyik tevő felvetett még egy pontot a visszafogadási megállapodásokról zöldfoki szigetek kapcsán. Have you finished? Befejezte a mondandóját? Ki szeretném egészíteni a visszafogadási részt, csak néhány rövid megjegyzésem van. Először is a vízum könnyítést és a visszafogadást illetően természetesen itt választás kérdéséről is szó van az ötfoki szigetek részéről, de felhívom a figyelmet arra, hogy a vízum könnyítés, illetve ezen megállapodások hatályba lépése a visszafogadási megállapodások hatályba lépésétől függ. Tehát ha visszafogadási megállapodásokat nem ratifikálják, vagy ezek nem léptek hatályba, úgy ezzel a víza könnyítési megállapodások is leállnak. Második megjegyzés, a Genfi konvenció ratifikálása illetően kap az szigetek részéről a 67-es jegyzőkönyvet ratifikálta, így a 87-es megállapodást. Köszönöm. Awesome comment. Ki szeretnék még egészíteni az elnökség részéről az elhangzottakat? Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Az elnökség és a tanács nevében el szeretném mondani azt, hogy ezeket a megállapodásokat üdvözöljük, a bizottsághoz csatlakozni szeretnénk. Nagyon fontos, hogy csomagként kezeljük ezt a két pontot, és eddig is így jártunk el. Mind a két megállapodás esetében üdvözölnénk azt, ha ezeket együtt kezelnénk. Nagyon fontos témákról van szó, szóval, szám, szigetek számára és az EU számára és egy e, AKC ország első alkalommal köti jelenleg a megállapodást az EU-val. Támogatjuk tehát mindkét megállapodást. Köszönöm. A jelentéstevőnek adom meg a szót e, Gábriel asszonynak, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen Danuka asszonynak, a bizottságnak és a tanácsnak, köszönöm megjegyzésüket. Többet szeretnék tudni a határidőkről, amelyeket a módosítóknál rögzítünk, hiszen nagyon fontos ezeket tisztázni a folyamatban, azért, hogy a kollégák is tudják azt, hogy milyen típusú módosítókat nyújthatnak be, illetve milyen határidőn belül, hiszen ezt az információt eddig még nem kaptam meg. Elnök, a módosítók benyújtásának határideje június 13-a, és csak eljárásbeli módosítókat tudunk befogadni, azért, hogy a szavazásra júliusban kerülhessen szor, sor 8-án vagy 9-én. Tehát az eljárásbeli módosítók benyújtásának határideje, még egyszer mondom, június 13-a. Köszönjük szépen, hogy részt vettek ebben a vitában a zöld köztársasággal kapcsolatos témákat illetően. Áttérünk a nyolcas pontra, ez pedig a külső határok felügyelete, az EU tagállamai külső határain, ezt a Frontex koordinálja, illetve a tagországok. Káros Coelho a jelentéstevő, Erre a kérdésről évekkel ezelőtt már szó volt a bizottság iránymutatásait illetően, ami a komitológiai eljárást illeti a tengeri határoknál. A parlament annak idején a komitológián kívül esett, illetve ebben nem tudott bekapcsolódni. És az Európai Bírósághoz került ez az ügy, amelyet sikerült megnyerni. A bizottság most készített egy javaslatot a szokványos jogalkotási eljárás keretében, és Koei úr jelentéstevő megjegyzését hallgatjuk meg először, utána pedig lehetőség lesz a vitára. Parancsoljon, Koei úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy ön az imént említette, ez az anyag egy jogi győzelemhez vezet vissza, amelyet az Európai Bíróságon megnyert az Európai Parlament ebben a témában. Elhangzott az, hogy a parlamentnek igaza van, és a tanácsi döntést ezzel visszavonták. A bizottság a korábbi tanácsi döntést most egy rendelettel szeretné felváltani. A bíróság úgy határozott, hogy a döntés egész addig, egészen addig érvényben marad, amíg az említett rendelet fel nem váltja a tanácsi döntést. A bíróság úgy határozott továbbá, hogy egy elfogadható határidőn belül kell mindezt megoldani, viszont nem definiálták pontosan, hogy az elfogadható határidő alatt mit értenek. De nagyon fontos, hogy a rendelet a korábban viszont tanácsi határozatot felválthassa. Azt gondolom, hogy mindannyian látjuk azt, hogy a tagországok köz, vélemények között jelentős különbségek mutatkoznak amikor a nemzetközi tengeri szabályozások értelmezéséről szó van. De hát itt bizonytalanság, minden jogi bizonytalanságot teremt, ami a tengeri határokon történő együttműködés operatív igazgatását illeti, különösen ami az emberi és az anyagi erőforrásokat illeti, úgy érzem, hogy ez kompromittálhatja azt a szolidaritást, amelyre szükség van a külső tengeri határokon a megfelelő felügyelet ellátása érdekében. Biztos vagyok abban, hogy mindannyian egyetértenek azzal, hogy világos szabályozásokra van szükség a külső tengeri határok felügyeleténél, illetve megfelelő cselekvésekre is szükség van, amelyeket a Frontex koordinál. Csak zárójelben elmondom azt, hogy a Frontex bizonyította azt, hogy tagországok számára nagyon értékes segítség lehet mindez. Hogyha megnézzük a legutóbbi Schengeni jelentésben bemutatott eredményeket, amelyeket az elmúlt hónap végén a bizottság készített, akkor ebből kiderül ez az előrelépés és haladás, amelyet sikerült elérni. Ami a bizottsági javaslat tartalmát illeti, úgy gondolom, hogy ez a javaslat kiegyenlített. Bele tartoznak azok az intézkedések, amelyek már benne voltak a tanácsi határozatban is. A kiterjedés hatája is ugyanolyan tagországok által végzett tengeri külső határokon történő ellenőrzés, amelyet a Frontex koordinál operatív formában. Nagyon fontos garantálni azt, hogy megfelelő a felügyelet külső tengeri határokon, illetve fontos megakadályozni azt, hogy ne legyenek eh, illegális hatásértések ezeken a külső tengeri határokon. A rendelet tervezet tisztázza a határellenőrzés kereteit, és nem pusztán arra terjed ki, hogy meg kell állítani a külső határokon az embereket, hanem olyan kérdésekre is kiderül, mint a feltartóztatás, amikor a, például veszélyes helyzetben olyan embereket kell megmenteni, akik illegális módon megpróbálnak külső tengeri határokat átlépni. A jelenlegi rendelet pontosabb, amikor az alapvető emberi jogok védelmét értelmezi illetve kibővíti a keresési és megmentési műveletekre vonatkozó részt. Továbbá az anyag számos eljárásbeli garanciát tartalmaz annak érdekében, hogy azok a személyek, akiket feltartóztattak, hogy megmentettek, fontos az ő jogaikat tiszteletben tartani, mert hogy az ő jogaik ne sérüljenek. Elnök úr, mindjárt befejezem a mondandómat. Úgy érzem, hogy az eljárással teljes mértékben egyet kell, hogy értsünk, illetve együtt kell, hogy működjünk, és fontos, hogy ez minél hamarabb megtörténjen, fontos, hogy a rendelet mi hamarabb hatályba lépessen, és mi hamarabb felválthassa a korábbi tanácsi határozatot, amely átmenti formában az említett időpontig hatályban marad. És jó lenne, hogyha megállapodhatnánk ebben a témában még az év vége elől. Az árnyékjelentéstevőket erre szeretném kérni, hogy segítsenek engem abban, hogy tarthassuk a határidőket, de mint említettem, az említett rendeletet fel szeretnénk váltani mi hamarabb, de ha nem sikerül mondjuk az év vége előtt ezt megtennünk, hiszen a választási kampány közeleg, akkor azt gondolom, hogy a mandátumunk végére sem fogjuk tudni ezt a kérdést lezárni, amennyiben ezt évvégéig nem tudjuk lezárni. Köszönöm, mondja az elnök. Ön időben érkezett, és kérjük, hogy egészítse ki a vitát. Az elkövetkező hónapokban a LIBE jelentés tervezetet szeretne készíteni, és várjuk a bizottság ezzel kapcsolatos gondolatain. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon rövid leszek. De csak dióhéjban megpróbáltunk gyorsan előbbre lépni a javaslat kidolgozását illetően a tanács, illetve az Európai Bíróság döntését követően konzultáltuk az országokkal, a parlament képviselőivel és a frontex is, annak érdekében, hogy a különböző tapasztalatokat figyelembe tudjuk venni, illetve olyan elgondolásokra kitérni, amelyek a tartalom módosítását illetik. Az új rendelet tervezett célja az, hogy a Frontex műveletei magas szinten valósuljanak meg a külső tengeri határokon, illetve hogy a tagországok ezekben a műveletekben a legszélesebb körben bekapcsolódhassanak a szolidaritás jegyében, illetve szeretnénk egy magas szintű védelmet biztosítani az alapvető emberi jogok tiszteletben tartását, illetően illetve jogbiztonságot az említett műveleteknél. Tehát célok ugyanazok maradnak, illetve az új rendelt tervezett kiterjedése is ugyanaz, tehát a Frontex fogja továbbra is koordinálni az említett műveleteket a külső tengeri határokon. A forma megváltozott, itt egy rendelet tervezetről van szó a tanács és az Európai Parlament számára, és ami a formabeli változást illeti, a korábbi tanácsi határozat két részre oszlott, egy kötelező érvényű és egy nem kötelező érvényű részre, most pedig azt javasoljuk, hogy az összes szabály, szabályozás kötelező érvényű legyen, így tehát a rendelet maga is. Ami a tartalmat illeti, nem térnék ki a részletekre, de engedjék meg, hogy néhány elemet eh, kiemeljek ezek közül olyan témákat, amelyeknél úgy éreztük, hogy tovább kell eh, vinnünk a visszaküldés tilalmának témáját. Az Európai Emberjogi Bíróság is hozott egy eh, döntést, egy ítéletet, a hírszi ítéletet ebben a témában, és szeretnénk azt is biztosítani, hogy a tagországok egyformán értelmezzék ennek az elvnek a gyakorlati megvalósítását a műveletek során. Ezen kívül további részleteket szerettünk volna biztosítani a keresési és megmentési műveletekhez, annak érdekében, hogy ezek a jelenlegi nemzetközi szabályozásokhoz igazodhassanak, illetve további részletekkel szeretnénk az anyagot kiegészíteni, azzal kapcsolatban, hogy az említett elveket a gyakorlatban hogyan kell megvalósítani, annak érdekében, hogy mindazok, akik megmentésre szorulnak, um, sikerüljön őket megmenteni a Frontex műveleteinek segítségével, és az utolsó megjegyzésem áttekintettük uh, a partra szállítás szabályait, annak érdekében, hogy a hatályban lévő nemzeti szab, nemzetközi szabályozásoknak is megfeleljünk, de a tagországoknak alapvető kötelezettsége az, hogy egymás között együttműködjenek, illetve a mentési központtal és mentési koordinációs központtal annak érdekében, hogy biztonságban és egészségben lehessen megmenteni az említett személyeket. Üdvözlöm a jelentéstevő eltökéltségét, a gyors előrelépés érdekében mi ugyanezt az üzenetet szeretnénk küldeni a tanács felé, és reméljük, hogy prioritásként fogják kezelni ezt a témát, annak érdekében, hogy ez az új eszköz felválthassa az említett korábbi tanácsi határozatot, annak érdekében, hogy a jogbiztonság megvalósuljon. Köszönöm. Would like to make some comment. Az elnökség szeretne esetleg néhány megjegyzéssel élni. Jó reggelt kívánok, köszönöm elnök úr, hogy újra szólhatok, rövid leszek. Egyetértek a témafelelőssel abban, és egyetértek, hogy időben meg kellene kötni. A megállapodást az endoszil lezárására fontos prioritást képez a tanács számára is, és a, nép, és a parlament megjegyzését is hallottam, hogy időben lépjünk, valóban ez fontos. A bizottság és a téma felelősét elmondták, hogy, a, jelent, hogy magának a javaslatnak milyen témái vannak, a SZKIFA elé fogjuk terjeszteni, a SZKIFA felkérte a határőrizeti munkacsoportot, hogy a részletekkel a tanácsban foglalkozzon, a munka megkezdődött a tanácsban. Prioritást képező témáról van szó az elnökség számára, az ír elnökség bizonyára nem tud a végére érni, de a litván soros elnökség majd átveszi a stafétát, és az év második felében a tárgyalásokat tovább folytatjuk. Keller képviselőt láttam, ő most megköszöni a szavakat, a témafelelősnek és a munkát, és biztos, biztos lehet abban, hogy minél gyorsabban eljárunk e témában. Köszönöm az Európai Bizottságnak is, hogy a napirendre tűzte az emberjogi rendelkezések, és igen, pozitív üzenetet képviselnek. Néhány kérdésem lenne a szöveggel kapcsolatban, nevezetesen. Hadd nézzem, hol is kezdjem. Ha az ötös oldal, ötödik oldalt nézzük, igen, itt egy szöveg, tartalmi rész, keresem tovább, látjuk azt, hogy az embereknek tájékoztatást kell kapnajuk arról, hogy hol ö, szállítják őket partra. Nos hát, hogyha nem így van, akkor a meg a visszaküldés tilalma elleni lépés lenne ez. Na most azt szeretném tudni, hogy mi történik akkor, hogyha ellenvetésük van az illetőknek azzal szemben, hogy ott akarják őket partra szállítani, ahol ö, mondjuk a hatóság vagy a műveletet vezető egység így dönt? Ez az egyik kérdésem. Másik kérdésem, haladok a szövegben tovább. Negyedik cikk, hármas bekezdése, megint csak ugyanarról van szó. Lehetősége lesz -e majd az mm, okokat elmondani a személynek? Tehát hogyan lehet a lehetőségeket mm, megvalósítani? mondjuk valaki valamit mond, vagy ö, akkor reagál a hatóság, vagy aktívan kell felszólítani arra, hogy szóljon. Negyedik bekezdés. A tengeri művelet során résztvevő egységeknek mindvégig figyelembe kell vennük a gyermekek, csempészet áldozatainak, ellátásra szoruló személyeknek a szükségleteit. Hetes cikk, egyes bekezdés C pont itt valamilyen nyelvi probléma merülhet föl, mert hogyha ö, ö, jogosultak vagy nem jogosultak a átlépéséről ö, beszélünk, akkor ott milyen módban szólunk. Következő cikk amennyiben valóban ö, alapos ok van arra, hogy a hajó és a többi, és a többi észszerű, ö, észszerű alap van arra, hogy feltételezzük reasonable suspension, suspicion, vagy hogyha észszerű alap van arra, hogy feltételezzék, vagy alapos felté, alaposan feltételezhető és egyébként pedig melyik mentési koordinációs központot kell értesíteni. Mondjuk jelzéseket küldök, de nem tudom, hogy ő hogyan fogja a központ mondjuk a jelzéseimet értelmezni és kezelni. Ez is egy kérdés részemről. Hát ezek az én kérdéseim a szöveggel kapcsolatban. Akkor most a bizottsághoz forduljunk, és talán válaszadásra lehetőséget biztosítunk. Wikström asszonynak is látom a kezét. Köszönöm szépen. Az Alde nevében el kell, hogy mondjam, örülök annak, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy Coelho kollégával dolgozhatok ezen a javaslaton, ezen itt tényleg azt látjuk évek óta, hogy a mediterrán vidékeken az emberek a menekülés közben meghalnak, megfulladnak, és azt gondolom, hogy ez felháborító helyzet, és ö, valamennyiünk hibája, valamennyiünk szemére vethető. Ez egy tragikus dolog látni, hogy az emberek annyira kétségbe esettek, hogy gyakorlatilag egy olyan csónakba szállnak bele, ami semmiféle biztonságot nem nyújt, és tagállamok felfedik ezeket, feltárják ezeket, és nem tesznek semmit annak érdekében, hogy az emberek túléljenek a menekülés közben. Erre figyelnünk kell, és a jelentés, amit az Európa Tanács készített, ez is nagyon fontos, hogy milyen sokan meghaltak a földközi tengeren az elmúlt időszakban. Ki a felelős ezért? Ez a jelentés példát ad arra, hogy 62 ember halt meg egy konkrét esetben is, és pedig meg lehetett volna őket menteni. Észrevették a jelzéseiket, de nem vették figyelembe. Ez halászhajók is voltak, de egy helikopter is, egy katonai helikopter is látta őket. És ott a nem túl messze tőlük volt egy katonai hajó is, és azt gondolom, hogy ez felháborít. Ez egy óriási nehézség. Különböző szabályok működnek a tagállamoknál, amelyek időnként ütköznek is a tengeri műveletek tekintetében, de azt gondolom, hogy ha az emberi élet kerül veszélybe, akkor valahogy lehetőséget kell teremteni arra, hogy kezeljük a nehézségeket. És sajnos ez nem mindig történt meg. Éppen ezért itt itt az ideje abszolút, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, és igenis vállaljunk kötelezettséget egyértelműen arra, hogy teszünk valamit, koordinálni kell az erőfeszítésünket ezeken a területeken, világossá kell tenni mindenki számára, hogy nem lehet kétséges az, hogy ki a felelős és mit kell tenni egy ilyen vészhelyzetben. Amikor az új mandátumot megadtuk a Frontexnek, akkor világossá kell tenni, hogy emberi jogi szempontból kell vizsgálni elsősorban a kérdéseket, és eh, hogyha emberi jogok sérülnek, akkor az egyéb szabályokat akár fel is kell függeszteni. Ezt egyértelműen szerepeltetni kell a szövegben, és most már bele is került a szövegbe, végre ezért alkalmazzuk is. Természetesen az ügynökségnek komoly feladata van, hiszen a tagállami szinten nem tudták vállalni tisztességesen a feladatukat. A földközi tengeri helyzet nagyon sajátos helyzet, éppen ezért egy EU megközelítésre van szükség, nem bízhatjuk egy néhány tagállamba a tagállamra a régióban, hogy oldják meg. Ezt nem akarok a részletekbe menni, de azért megemlítenék néhány aggályt, ami engem foglalkoztat. Szerintem tisztázni kell, hogy a non-reforman, tehát a visszaküldés tilalma, az mindenkire vonatkozik. Ezt be kell tartani. Mindig a második pedig tisztázni kell, egyértelmű kell tenni, hogyha a transferre nincs lehetőség, mert kockázat áll fenn, mert megalázvan kezelnek valakit, vagy embertelen, és a 3.2-es új cikk az új Dublin rendeletben is már olyan régóta esedékes, amely harmadik államokkal foglalkozik, tehát EU államokra és harmadik államokra is alkalmazni kell. Az adott esetben ne, bizonyos embereket nem lehet a fedélzeten hagyni, és hogyha ez kockázatos, hogyha adott esetben az emberi igaik sérülnek, ekkor szükség van a partra szállításra. Számosoknál fogva ezek a megoldások már régóta késnek, és egy kicsit aggaszt az a hír, hogy a tanács nem igazán ambíciózus ennek a kérdésnek a kezelésében. Remélem, hogy ez nem igaz, és szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a témában haladnunk kell, és nagyon bízom abban, hogy a litván elnökség és a tanács most figyelembe veszi, amit elhangzik, és ez prioritást élvez ez az. És élnek a lehetőséggel és haladnak ezen a területen, hiszen ez valamennyiünk érdeke, az EU hitelességéről van szó. Most pedig az Európai Bizottság következik. Nézzük meg, számos kérdés hangzott el a képviselők részéről. Kérem, hogy reagáljanak erre. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Úgy általában szeretném elmondani, ezt mindjárt el kellett volna mondanom, nagyon fontos, mint már elhangzott, Wikström asszony is mondta, hogy az új Frontex rendelettel kell látni együtt ezt a, az anyagot, a legutolsó változatot is figyelembe kell venni, és ezek egymást kiegészítik, és azt gondolom, hogy megfelelő jogi keretet alkotnak, ami pedig a konkrét kérdéseket illeti. A negyedik cikkel kapcsolatban a visszaszállítás tilalmának elvével kapcsolatban ezt hogyan kezeljük. Természetesen fenntartásokat fogalmaztak meg többen is, ez egy, hogyha, ez egy fontos a tagállamok szempontjából figyelembe kell venni, és értékelni kell a helyzetet, hogy van-e valami fajta veszély, egy bizonyos veszély, vagy nincs. A másik pedig a hivatkozás, akiket eh, elfogtak, akiket eh, azok és a proaktív módon lépjen fel a tagállami legénység. Nem elég mondani valamit, hanem nagyon aktívan kell értékelni azokat a körülményeket, ahogy személyeket mentettek meg. Aztán természetesen időnként nagyon nehézé válik ez. Itt van például a nyílt tengeren, különböző körülmények között van ilyen őrhajó, és nem tudja vállalni, de a lényeg az, hogyha nem hogy tudják értékelni ezt a helyzetet, és akkor harmadik államokban lehet biztosítani az elhelyezést, de ez természetesen a visszaszállítás tilalmával egyet jár aztán pedig ami a konkrét helyzeteket, illeti a speciális szükséghelyzeteket, itt vannak, nem lehet minden egyes elképzelhető esetre helyzetet előírni, nem lehet mindig szabályt alkotni, például nagy számú embert, 50 embert mentenek meg, és 5-6-an vannak közülük, akik őket érint ez a kategória, vagy adott esetben gyors orvosi beavatkozás lenne szükség az ő esetükben, és ezt az 5-6 embert hogy tudjuk egy helikopterrel megmenteni rögtön, és elvinni egy olyan helyre, ahol megfelelő ápolásra kerül sor, míg a többi embernél egy kicsit tovább tart, hiszen ők a, őket hajókon szállítják el. Ezt a helyzetet értékelni kell, nagyon nehéz körülírni tagállamok számára. Nem, mehet, nem lehetünk túl konkrétak, hiszen túl sok elképzelhető helyzet van, túl nagyon sok különböző személy van, nem lehet ezt egy, egy, minden egyes esetben szabályok körülni. A hetedik cikk itt valóban egy rossz szöveg van, tehát félre értés, ezt törölni kell reasonable suspicion, suspect, a suspicion és a suspect, tehát hogy van-e különbség, nincs különbség, ugyanazt jelenti a suspicion és a suspect, az És a menedék koordinációs központ kor, természetesen koordináló feladat lát el, és megfelelő utasításokat tud adni egy adott menekültügyi helyzetben, és elő tudja készíteni a partaszállítást. Remélem, hogy ezzel sikerült a legtöbb kérdésre reagálni. Amennyiben nem, akkor kérem, szóljanak. További hozzászólás nincs, akkor az előadónak adom meg a szót újra, Koelja úr, aki dokumentumokat szállít majd a következő hetekben. Köszönöm szépen az Európai Bizottság válaszait is, és az árnyékelőknek is köszönöm, és szeretném aláhúzni azt a tényt, hogy az összes árnyék előadó, aki hozzászólt, szeretne gyorsan dolgozni ebben az, ezen az anyagon, hogy az eljárás jól alakuljon, itt együtt kell működnünk, a tanács határozatára várunk, és a, amíg mi itt nem tudunk megállapodni, addig a határozatra várni kell. Tehát ez a mi feladatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ennyit szerettünk volna előkészítő jelleggel a munka anyag előkészítéseként a témáról beszélni. Most egy következő napirendre térünk át, magyarországi helyzet, de 11.45-korra tűztük ki azt, azt javasolnám, hogy mivel előre járunk az időnkben, én azt mondom, hogy mire is használhatnánk most ezt a következő fél órát Keller asszony. Uh, Ruiz Tavares már úton van, pár percen belül itt lesz, hangzott Keller asszony uh, megjegyzése, elnök úr. Uh, én azt javasolnám azért, ha mm, Keller asszony is egyetért, hogy kérjük a tagoktól, azoktól, akik úgy látják, hogy 11.45-től kezdjük az eszmecserét, talán ezt a fél órát egy kinti kávézásra tölthetnénk el, és aztán 11.45-kor folytatjuk. Are we all set? Thank you. Mindenki helyet foglalt? Rendben, akkor elkezdjük a 9-es napi rendi pont taglalását. Az alapvető jogok helyzete Magyarországon, Tavares úr a jelentéstevő. 551 módosító indítványt nyújtottak be. Először Taváres úr, urat hallgatjuk majd meg, és utána a vitára lesz lehetőség. Taváres úr, parancsoljon, öni a szó. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Mint említettem, kb. 550 módosítónk van, nagyon sok ismétlődés van a módosítók között, tehát tulajdonképpen a tartalmi módosítók száma ennél kevesebb. Köszönöm szépen a kollégák hozzájárulását, illetve a munkáját, akik módosítókat juttattak el, el hozzám és szívesen csatlakozom a szokványos eljáráshoz, kompromisszumos módosítókat fogok készíteni, illetve a szavazói listát. A jelentéshez hozzájárult a magyar kormány is. Azok a részek, amelyekről úgy gondoltam, hogy frissítik a jelentést, mégpedig meghatározó módon, ezeket beépítettem a szövegbe. magyar kormány eljutatott egy dokumentumot, illetve voltak plusz megjegyzések a civil társadalom szervezetei részéről, és ezek eh, még részletesebbek voltak, mint a kormány dokumentuma, tehát a megjegyzések eh, kommentálták a megjegyzéseket. Éppen ezért úgy érzem, hogy ez a dokumentum a harmadik felek véleményét is kiterjedt módon tükrözi, illetve az ő nézeteiket, hiszen több mint egy évet dolgoztunk ezen a munkadokumentumon. Mint ahogy tudják, illetve mindenki, aki belekapcsolódott a munkába, itt egy változó jogi környezetről van szó, vannak új elemek. Egyet szeretnék kiemelni ebben a vitában, hiszen lehet, hogy erre majd szóbeli módosítók keretében vissza kell térnünk, tehát a kompromisszós módosítókról szóló e, módosítók kapcsán. Ez az új e, nemzeti biztonsági törvény, és szeretnénk a magyar e, kormánytól egy hivatalos fordítását kérni ennek a törvénynek, Ide beletartoznak a bírákra, ügyészekre vonatkozó részek, akik bizalmas anyagokkal foglalkoznak, diplomatákra, illetve különböző nemzeti ügynökségek vezetőire. Ez az új nemzetbiztonsági törvény, és 30 napig követnék őket. Erre beletartozik a telefonbeszélgetések lehallgatása, az e-mailek, betörténő belenézés, és ha nem tévedek, akkor ez a határidő másokra is kiterjed. A helyettes fő, főgyész elmondta azt, hogy vannak aggályai a törvényel kapcsolatban, amennyiben ezt elfogadják a parlamentben, de várom a magyar kormánytól ennek a törvénynek a hivatalos fordítását, hiszen itt uh, um, hatalmak, um, illetve a hatalom szétválasztására, az igazságszolgáltatásra vonatkozó elemek is felmerül, felmerülnek, illetve az ezzel kapcsolatos problémákat okozhat és uh, megnézzük azt, hogy uh, milyen típusú jogorvoslat férheznek, férhetnek hozzá azok a személyek, akikre kiterjed ennek a törvénynek a hatája. Ami a módosítókat illeti, két típusú módosítóink vannak, vannak pontosítások, illetve kiegészítések a jelentéshez kapcsolódóan. A módosítók egy része nem jelent jelentős változtatást, kiterjed a jelentés bizonyos aspektusaira. A pontosítások egy része az alkotmányjogi eljárásra vonatkozik, a parlamentben, nem a szociális konzultációs folyamatra, hanem arra a folyamatra, amely a parlamentben zajlott. A magyar parlament ezt szintén említette az anyagában. Vannak olyan módosítók, amelyek nem változtatnak jelentősen a tartalman, illetve vannak törlésre irányuló módosítók, és szeretném meghallgatni természetesen a kollégákat, illetve ezeknek a törléseknek az alátámasztását, Bizonyos esetekben ezek a törlések nincsenek összhangban mindazzal, amit itt végzünk a szakbizottságban. Például a P preambulum bekezdésben is van egy törlés. Azt gondolom, hogy ez nem vitatott pont, a közös értékek, az alapvető emberi jogok kartájára, illetve az Európai Emberi Jogi Konvenció is rögzíti a független intézmények szétválasztását, illetve a fékek és ellensúlyok használatát, illetve a demokratikus átlátható folyamatok érvényesítése, jogbiztonság, a reprezentatív demokrácia erőteljes rendszerének kialakítása. Én nem látom azt, hogy hogyan lehetne törölni ezt az említett eh, részt, és ebben a szakbizottságban folyamatosan teszünk ilyen típusú jelentéseket, kijelentéseket, ennél még erőteljesebbek is az AFED-ban, illetve más szakbizottságokban, amelyek harmadik országokra vonatkoznak, Éppen ezért nem látom azt, hogy az említett, felolvasott részt hogyan tudnánk törölni Európai Uniós tagországok esetében. Aggályok is felmerültek a munkadokumentumban, illetve ez felhívja ezekre a figyelmet az eljárásbeli, illetve jogalkotási, alkotmányási folyamokra. A harmadik bekezdés az inkluzivitás, a konszenzualitás, illetve az átláthatóság hiányát sérelmezi, de ez már szerepelt magában a munka dokumentumban is, és tény az, hogy maga a ebben a folyamatban a parlamentben nem kapcsolódott bele az ellenzék. Tehát ezek konkrét tények, amelyeket felsorakoztat a jelentés, én szívesen folytatok ezekről vitát, illetve vannak olyan módosítók, amelyek a teljes jelentés 5-6 oldalának teljes törlésére terjednek ki. Azt gondolom, hogy ennek a vitának a legfontosabb része az lesz, hogyha meghallgatjuk a kollégákat, akik módosítókat nyújtottak be, és várom kérdéseiket, tisztázásra irányuló megjegyzéseiket, ami pedig a következő eljárásokat illeti. Természetesen megpróbálunk kompromisszumos módosítókról tárgyalni, én különböző módosítókat szeretnék blogban tárgyalni a kompromisszum érdekében, illetve megnézni azt, hogy egyáltalán van alapja a kompromisszum kialakításának. Ha mondjuk tíz kompromisszumos módosító kapcsán megnézzük azt, hogy ebből lehet a kompromisszum, és ezt tovább vihetjük-e más kompromisszumokra is. Ha ez nem valósul meg, akkor az egyéni módosítókról természetesen külön fogunk szavazni. Köszönöm szépen, elnök úr! Thank you for the presentation. Köszönöm szépen, és a módosítók előterjesztését. Jó, magam is árnyék előadó vagyok, de először kezdjük Engel úrral a néppárt árnyék előadójával. Mr. Chairman, Köszönöm szépen, elnök úr. Végül is eljutottunk ide, nem csak a jelentés született meg, hanem érdemi számos módosító is, amikor megvizsgáljuk azokat, azok továbbra is tükrözik, hogy milyen súlyos és milyen végül is építő jellegű hozzáállása van a folyamatban minnyájunknak. Természetesen nem rejthetjük véka alá, hogy eltérések vannak számos kérdéssel kapcsolatban a különböző ö, frakciók között és alapvető fontossággal bír az is, hogy amikor a kompromisszumos módosítókról szóló eszmecserét megnyitjuk, akkor ilyen hozzáállással állunk ehhez. Akkor kezdjük a legfontosabb kérdésekkel, és saját, kérdés, saját problémáimat sem rejteném béka alá. Jó magam, számos olyan törlési módosító javaslattal álltam elő, amelyekre a témafelelős is utalt. Miért? Először is. Mivel egy olyan helyzettel állunk szemben, hogy Először a módosítókkal kapcsolatban a felvezetés elég rövid volt, és az idő is, amelyel a módosítókat megszerkeszthettük. Én magam nem javasolhattam azt, hogy 50 bekezdést mondjuk töröljünk, és aztán mondjuk 50 újabb módo, szövegjavaslattal álljak elő. Azért jeleztem, hogy ilyen sok törlésre kerüljön sor, mert tudom, hogy vannak lehetőségek, és azok között kell mozognunk. A témafelelőst felkérem arra, hogy a kérdéseket újra gondolját világos számomra, hogy számos bekezdésnél, ahol magam azt javasoltam, hogy kerüljenek törlésre, ott alternatív szöveg tervezeteket is meg lehet alkotni, és akkor arról is tárgyalásokat folytathatunk és egyeztetünk, és akkor nem kell az összes törlésre vonatkozó módosítót megtartani. De először is a Tavares úrnak arra válaszolnék, hogy valami, ami magától értetődő, azt miért kell törölni hangzott a kérdése. A válaszom azért, mert az magától értetődő. És a magától értetődés azt jelenti, hogy nem kell másoknak javasolnom már olyan dolgokat, amik maguktól értetődnek. Számos esetben minden alkotmányozó elemre utalunk, az rendben, tudjuk, hogy az alkotmányozó folyamat hogyan működik, de nem hiszem azt, hogy az Európai Unió tagállamában, ahol senki nem javasolta azt, hogy vége lenne a demokráciának, ott örökösen arra kellene emlékeztetni, hogy esetleg ott nem működne egy demokrácia, és a demokrációt működtetni kell. Ezért javaslom azt, hogy törölni kell az ilyen utalásokat, mert ezek maguktól értetődnek. Ezért nem kell elmondani, majd ismételve újra Ezen esetre egy specifikus ország és specifikus helyzetében ugyanis ez az ország a demokratikus utat nem hagyta el. Ugyanakkor, ha lehet, azt a kívánságomat is ki szeretném ö, ö, fejteni, hogy az én frakcióm milyen óhajokkal ö, kíván hozzájárni ehhez a témához. Tényszerű megközelítést várunk el, és az értelmezés szintjén is még vannak ilyen problémáink. Nagyon sajnálom, az értelmezés, az interpretáció az fontos. Néha úgy értelmezhetjük a szöveget, hogy az európai ö, intézmények, kormányok, ö, és úgymond a magyar kormány esetleg nem tette volna meg azt, hogy saját maga is értelmezi a dolgokat lehet, hogy az ön megfogalmazása néha ilyen ö, üzenetet közvetít. Igen Ö, mik a szándékok, ö, milyen értelmezéssel él a magyar kormány, azt figyelembe kell venni. És ö, néha nem úgy kell fogalmazni, ahogy, ahogy a témafelelős fogalmaz számos területen. Ö, és ezért utaltam a törlésekre, és ezért kérem a módosítójamban egyes passzusok törlését. Első körben magáról a megjelenéséről is beszélnék. A perspektíva az outlook szempontjából tudom, hogy esetleg olyan helyzet állhat elő, ahol bizonyos politikai ö, ö, hovatartozás szempontjából nem annyira egyszerű a helyzet, mint ahogy lehetne, de mégis úgy vélem, hogy egy olyan szövegről van szó, amelyel esélyünk van arra, és nem csak a témafelelősnek, hanem minnyájunknak, hogy egy európai kitekintéssel bírjunk az alkotmányos eljárások, gyakorlatok szintjén. Itt nem egy nemzeti gyakorlatot kívánunk megbélyegezni, vannak dolgok, amelyekkel kapcsolatban az Európai Bizottság aktívan fellépett, ezt tudomásul vesszük, az Európai Bizottság, nem mondom, hogy mindig igaza van neki, de az Európai Bizottságnak van egy szerepe, és a bizottság betölti ezen szerepét, és ezt nem szabad megkérdőjelezni senkinek, de vannak politikai megfontolások. A politikai megfontolásokkal kapcsolatban úgy gondolom, hogy az lenne a preferálandó eljárás, hogy itt mi felkérjünk, ne pedig erőteljesen utalgassunk dolgokra. Azon fórummal kapcsolatban, amelyel kapcsolatban most ugye összeültük a jelentés szempontjából. Európai kitekintést kívánunk adni, és azon túl, hogy a szerződéseket vizsgáljuk, és azok szellemiségét vizsgáljuk, nem is igazán tudjuk, hogy miről beszélünk. És hogyha mi így járunk el, és hogyha képes vagyunk egy valós európai tematikát kialakítani arról, hogy mi is az alkotmányozás, akkor az minnyájunk számára útmutató javaslat lehet. Én ezzel zárnám ezzel a gondolattal. Lehet, hogy itt Magyarországról szól ez a jelentés, de nagyon sok esetben a dolgok, amikor aggájaink vannak, azok aggályok lehetnek nem csak egy országban, hanem számos más országban is. És mivel ez így van, ezért átfogó európai kitekintés ez, és perspektíva arról, hogy az alkotmányozás és a bevált gyakorlat, az észszerű bevált gyakorlat hogyan is működik. Nem pedig megbélyegzünk itt egy bármilyen egyéni helyzetet Kicsit filozófiai jellegű gondolatokkal szóltom, a téma is ilyen jellegű. Még mindig nagyon várom a közös együttműködést, hogy ez a szöveg megszülethessen. Köszönöm, Cépel asszony. Sorry. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarok túlságosan a részletekbe menni a módosítók kapcsán, hiszen Tavares kollégánk már egy jó néhányra rámutatott de egy néhány alapvető kérdést szeretnék felvetni, amit szem előtt kell tartani, hogyha a módosítókról beszélünk, kompromisszumokról, hogyan tudunk haladni ezen az úton a jelentés kapcsán. Egyetértek Engel kollégával, amikor azt mondja, hogy ha az alapjogokat vizsgáljuk a demokráciát és számos más dolgot, és meg kell nézni az összes tagállamot, és biztos találunk valamit, valamennyi tagállamban, amit bírálni lehet. Éppen ezért én nagyon jónak tartom, hogy az alapjogi scoreboardot, az eredménytáblát kialakítsuk, ami alapján mérni tudunk. Másrészt viszont, ha azt látjuk, hogy Magyarországról beszélünk, akkor nem egy probléma vetődik fel, nem egy pontot mondunk, amit bírálni lehet, hanem sok olyan döntésről beszélünk újra és újra, amikor újra és újra tárgyalunk a magyar kormány tagjaival. Én például két alkalommal is lehetőséget kaptam arra, hogy magyar kormány képviselővel tárgyaljak, és a vita nem arról szól, hogy miért csináljuk a módosításokat, és vagy a változtatások. Itt arról van szó, hogy meg kéne nézni, nem azt mondják, hogy miért csinálnak valamit, mi a plusz értéke, hanem az, az érvelés mindig arra megy, hogy miért bíráltok bennünket, miért kritizáltok, miért nem csináltátok korábban 2007-ben például, de nem volt, nem tudok válaszolni erre, hiszen nem volt amit 2007-ben, és ez így van, hogyha ez tényleg az lenne, hogy évekkel ezelőtt is történtek rossz dolgok, és senki sem bírálta, ez a, lehet egy rossz döntés nyilvánvalóan, de napjainkban, amikor problémákat látunk, akkor erre hivatkozna nem szabad bírálni. Nekünk bírálnunk kell. Ami pedig a Lisszaboni szerződést illeti, ez nem csak jogunk, hanem kötelességünk is, hogy erről beszéljünk. Azt gondolom, hogy igenis a magyar helyzetnek vannak sajátosságai, meg kell nézni az alapjogokat, de persze minden tagállamban meg kell nézni ezeket, és olyan eredményre kell jutnunk a vitánk végén, és nem adhatunk érvet arra, hogy ez csak egy baloldali pozíció lesz, mert ez nem igaz. Amit az elmúlt hetekben csináltunk, ott az arra mutatott rá, hogy igenis van oka a bírálatnak az Európai Tanács is bírált adott esetben, és ez nem csak egy baloldali kritika, amit itt alkalmazunk. Nagyon óvatosan kell lennünk. Nem az a cél, hogy Magyarországot kiszorítsuk vagy az Európai Unióból például. Nagyon örülök annak, hogy Magyarország az Európai Unió tagja. Nézzük meg az ország történelmét, és mi mindenem mentek keresztül. Nagyon jó dolog, hogy most a közösségünk részét alkotják itt az Európai Unióban, de éppen ezért is van egy kötelezettségünk arra, hogy nézzük az európai értékeket, hogy a jogok ne csorbuljanak. Itt számos pont volt, amit bírálni kellett, ezért kezdtünk ezzel az esettel, de nyilvánvaló, hogy alapvetően végig kell néznünk az összes tagállamot. Éppen ezért abban bízom, hogy döntésre tudunk jutni, miszerint az Európai Unióban az értékek jelentését aláhozzuk, megerősítsük, az alapjogokról beszélünk ebben az esetben, és ez persze nem csak az Európai Unióra vonatkozik, hanem azon kívül területre is. Mi mindenhol a világon azzal érvelünk, hogy az alapjogok fontosak. Hogyha más államoktól elvárunk valamit úgy globálisan a világban, hogy törődjenek az emberi jogokkal, akkor problémát jelent, egy utolsó mondatot engedjenek még meg. Hogy engedhetjük meg itt a saját uniónkon belül, hogy, hogy, hogy ne, ne így alakuljanak a dolgok? Tehát erre figyelnünk kell, de valamennyi tagállammal szemben emlékeztetnem kell arra, hogy 12.30-kor szokás szerint véget ér az ülés, és a délelőtti szekció, és hát egyre többen jelentkeznek, ezért kérem, tartsák szem előtt. 12.30-kor be kell fejezni a vitát. Wikström kolléganő, köszönöm szépen. Én tényleg rövid leszek majd. Mindenek előtt köszönöm Tavares úrnak az elvégzett munkát. Tudom, hogy mennyire nehéz feladatot kapott, és hát egy nagyon bonyolult témáról van szó. Amire fel akarom hívni a figy figyelmet. A 7.1-es, a szerzős 7.1-es cikkének alkalmazásáról van szó, ez egy alte eh, pozíció pillanatilag itt azon országokkal szemben kell ezt alkalmazni, akik nem ragaszkodnak az alapjogokhoz, és a kopenhágai dilemmát testesítik meg. Nézzük meg. Vannak országok, amelyek nem tesznek eleget a kritériumnak, akkor nem veszik fel az Európai Unióba. Később viszont gyakorlatilag nem ellenőrzik ezt most itt az ideje, hogy lépjünk, és be kell mutatnunk, hogy komolyan veszük ezt. A hetedik cikk első pontját most alkalmazni kell, és sajnos már valaki felhívta a figyelmet, lehet, hogy más esetek is vannak Magyarországon kívül, ahol kellene és lehetne is alkalmazni ezt a cikket. A tagállamok igenis nem mentesülhetnek a felelősségük, ha nem tartják be az emberi jogokat, az alapjogokat hogyha most nem alkalmazok a hetedik cikk első bekezdését első alkalommal, mikor fogjuk alkalmazni? Tudnak-e jobb példát adni erre? Most, vagy valószínűleg soha? Természetesen tudom, hogy az alkotmánymódosításokat a bizottság vizsgálja. Nekünk is reflektálnunk kell erre, mint ahogy alapító atyák egyike mondta, az Európai Unió nem azért hoztuk létre, hogy a tagállamok jogait védje meg, vagy jogát védje meg, hanem arról van szó, hogy a polgárok jogait védje meg az Európai Unió. Éppen ezért felhívnám a figyelmet még egy másik dologra is, a Velencei Bizottság véleményére a negyedik alkotmánymódosítással kapcsolatban. Ez egy három oldalas, hosszú szöveg, és azt hiszem, hogy ezt figyelembe kell vennünk. Csak idézném a következtetéseket a harmadik oldalon. A negyedik módosítás rámut, kikezdi az igazságszolgatás függetlenségét, komolyan alása az alkotmányossági vizsgálat lehetőségét Magyarországon, és az súlyok és a ellen súlyok témáját is felveti, ezért eh, a checks and balances témáját is vizsgálnunk kell. Ez a negyedik módosítás kikezdi ezt az elmet, elvet. Ez egy olyan eszköz, amely politikai célokra használható fel a kormány többség részéről, és eh, arra mutat rá, hogy eh, az alkotmányozás és az egyszerű politika közötti határ elmosódik. Azt gondolom, hogy ezt mindenképpen komolyan kell vennünk itt a fékek és ellensúlyok kapcsán is. Igenis, kérem a kollégákat a hetedik cikk első pontját alkalmazzuk. Enc kolléganő, de ne felejts el kérem, hogy múlik az idő. Mindent el fogok követni. Először is. Hogy betartsam az időt. Elnézést kell kérnem Verzsát kolléganő nevében, ő az árnyék előadó a frakciónk nevében és szeretném az ő véleményét elmondani. Fontosnak tartom ezt a jelentést, támogatom, ez egy talán az egyik legfontosabb saját kezdeményezésű jelentés ebben a választási ciklusban, így is kell ezt értékelnünk. Ezért aztán a vitát Hát, úgy kell lefolytatnunk, hogy figyelembe vesszük a tagállamokon belül az alapjókat. Amit a csatlakozó országokkal szemben alkalmazunk, azt alkalmazik el a tagállamokkal szemben is. Világosság kell tenni az álláspontunkat. Itt nem csak Magyarországon, van szó, egy sor problémánk van más országokkal is. Ez világos. De hogyha egyenlő mércét alkalmazunk, akkor ez a dolgunk, és ez nem csak a csatlakozó vagy a tagjelölt országok szempontjából érdekes, igenis egy ellenőrzésre, egy csekre van szükség, ezt Szippel kolléganő is elmondta, és nem magától értetődő az, hogy egy működő demokrát mindig működik a tagállamokban, például Magyarországon sem. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy bizonyos dolgokat, amit magától értetődőnek tartunk, azt szerepeltessék a szövegben. Ami pedig a módosítóinkat illeti, amelyek különösen fontosak számára, erre hívjuk fel a figyelmét az előadónak, ez a 25. módosítás, hogyha közös értékekről beszélünk, ami a szívét alkotja az Európai Uniónak, akkor nem csak EU polgárokról szabad beszélni. Kedves Tavares kolléga, nézze meg még egyszer, kérem, fontos, hogy más személyeket is figyelembe vegyünk, függetlenül attól, hogy, hogy az EU polgárai-e vagy nem, a vallási hovatartozásoktól függetlenül is ezeket alkalmazni kell, szerintem ezt a gondolatot mindenképpen figyelembe kéne venni. Aztán a következő, a 76-os módosító, ez azért fontos számunkra, mert itt felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás a magyar parlamentben igen, félbeszakadt, vagy ezt is áttörték, és a parlamenti szakbizottságát nem is vették figyelembe, hanem a Fidesz koalíció működött. Ez egy demokratikus szempontból igencsak aggályos dolog. Aztán fontos még, hosszas vita folyt az adókról, a média törvény kapcsán, és 295-ös módosítás kapcsán a klubrádiót vegyük figyelembe, ez egy fontos címszó, szó szóval elvették az engedélyüket, és azt gondolom, hogy ez fontos, hogy e, ez, ez igenis súlyos szerepet játszott a viták során ez a rádió is, ezért meg kell említeni. Aztán egy jogsértési eljárásról beszélünk gazdasági kérdésekben, szerintem alaposan végig kell gondolni, hogy az unió értékeinek összességét hogyan kezeljük. Úgy vélem, hogy megfelelő megfogalmazás szerepel a 378-as módosításban, és jónak tartom az Európai Bizottsághoz irányuló ajánlásokat, amiket a raportőr készített, hogy ne csak a hetedik cikkre hivatkozzunk egyszerűen. Ez nem kielégítő önmagában, ezt megelőzően a vizsgálatok során, az állandó monitoring során, amik az alapjogokról van szó, akkor azt gondolom, hogy ezek a javaslatok jók, és támogatni kell. Ennyit tudunk elérni ezzel a jelentéssel. Gál here, but mind the timing. Gál képviselő, és kérek mindenkit arra, hogy fogja a rövidre a mondandóját, és mindenki túllépte a hozzászólási időt, ezzel megnehezítve a többiek helyzetét, tehát kérek mindenkit arra, hogy legyen rövid. Megpróbálok rövid lenni. A jelentéstevő említette azt, hogy számos bekezdés törlését kértük. Igen, mindazon bekezdések törlését kértük, amelyek értelmezésben kérdésekre utalnak. Ön a kettes cikkelyre utalt, mi ennek utána jártunk, és megnéztük azt, hogy mi van benne a kettes cikkelyben. Itt ezt azért szerettük volna törölni, mert ez értelmezős kérdéseket vett fel, illetve azokat a részeket is törölni szeretnénk, amelyek nem tartoznak ennek a szakbizottságnak a kompetenciájába. Ezek nemzeti parlamenti kompetenciák, amelyekkel ebben a szakbizottságban nem foglalkozunk. Nem tudom, hogy minden egyes tagországban megvizsgálják-e a nemzeti parlamentek kompetenciáit, és megnézik azt, hogy a nemzeti parlamenti kollégák erről mit mondanak, illetve kértük azoknak a bekezdéseknek a törlését, ahol úgy érezzük, hogy a szakbizottság tulajdonképpen egy bíróság szerepét tölti be, és ez elfogadhatatlan. Nem gondoljuk, hogy a szakbizottságnak ez a feladata, és hangsúlyozni szeretném azt, hogy az alapvető jogok sértése, Wikström asszony vetette ezt fel, tehát nem lehet ezt ilyen módon kijelenteni, hogy addig, amíg nincsen bizonyíték az elfető jogok sértésére, illetve tiszteletben tartására, addig ez sértésnek bizonyul. Ezen kívül szeretnénk kitérni a tartalmi jellegű hibákra, eltorzításokra, és úgy érezzük, hogy a tényszerű hibákra fel kell hívni a figyelmet. A módosítóinkat azért nyújtottuk be, mert úgy érezzük, hogy itt értelmezésbeli kérdésekről van szó, szóval az, hogy az ember hogyan értelmez az egyik vagy másik törvényt, illetve egy adott alkotmány, bírósági véleményt egy adott kérdésről. Tehát ugyanannak a rendelkezésnek a másik részét is lehetne idézni, és mi ezzel azt szerettük volna bemutatni, hogy a kép így teljesen mást mutathat. Tehát nagyon is szubjektív elemeket is tartalmaz ez a jelentés, mint említettem, olyan részeket akarunk törölni, ahol egyértelműen világos az, hogy ugyanazok a gyakorlatok más tagországokban sosem jelentettek problémát, sosem kérdőjelezték meg ezeket, és most hirtelen úgy tűnik, hogy ezek elfogadhatatlanok Magyarország gyakorlatában. Szippel azt hogy felvetésére reagálva, hogy ezek a kérdések eh, miért merültek fel, illetve olyan esetekben, ahol ezeket korábban a gyakorlatban megvalósították és nem kritizálták. Én azt gondolom, hogy ez csak azt bizonyítja, hogy ez egy politikai jellegű anyag, és ha a szocialista kormány volna most hatalmon, akkor az intézményi gyakorlatok, amelyek már a 90-es évek óta gyakorlatban vannak, nem kerültek volna most felvetésre, illetve nem kritizálnák őket. Tehát is kettő standardokat alkalmaznak itt ebben a politikai jellegű dokumentumban. Jó, rendben, akkor most abba hagyom. Köszönöm, mondja az elnök, köszönjük az erőfeszítését, az idő betartására, Vájten Holszen úrra ugyanez reméljük, hogy igaz lesz. Tehát értem, rövidre fogom a mondandómat. Az egyik vitát lefolytattuk már a kopenhágai kritériumokról, és amikor már valaki tagja az EU-nak, akkor nem vizsgáljuk meg a kopenhágai kritériumokat, itt a hetes cikkei kérdés és felmerül, de én ebbe a vitában most nem szeretnék belevonyolódni. Az egyik tényező az idő tényező, amit kiemelnék. Van egy 2012-es szabályozás, ez több mint egy éves, és még mindig nem született döntés, illetve felmerült számos új fejlemény is ebben a folyamatban. Éppen ezért nagyon fontos végkövetkeztetésre jutni, és tényleges véleményt kialakítani. Lehet, hogyha már korábban döntöttünk volna ezekről a fejleményekről, akkor nem lett volna ennyi módosító. A második pont, már korábban említettem azt, mivel szomszédos országból érkezem, hogy néhány évvel ezelőtt hasonló helyzetben voltam a szankciók kapcsolatban, amelyek eltúlzottak voltak, hibásak voltak, és tulajdonképpen egy olyan pszichológiai helyzetet eredményezett, amelyet um, patológikus helyzetnek is nevezhetnék. Én ezt értem, értem egy ilyen típusú pszichológiai folyamatnak eh, eh, az elemeit, de ez nem segíti Magyarországot, bennünket sem segít, és ettől el kell határolódnunk, hogy ilyen folyamatot gerjesszünk. Egy módosítóban, amelyet Gálasszony nyújtott be, megemlítése kerül az, hogy Ausztriában is kétharmados többsége van szükség az alkotmány módosításához. Pontosan erre gondolok, hiszen nagyon sokan uh, fogalmaznak meg az én országomban is kritikát, és pontosan ettől a helyzetől kell végre eltávolodnunk. Egy ilyen típusú vita pontosan oda vezet bennünket, ahol nem akarunk lenni. Éppen ezért nagyon fontos mindezzel foglalkozni, és az egyik preambulum bekezdése utálnék még, ehhez módosított nyújtottam be. Pont olyan országokban, ahol kétharmados többségre van szükség, Románia és eh, Magyarországon egy hónappal ezelőtt eh, állapították meg ezt, tehát ahol kétharmados többségre van szükség, ott az alkotmánybíróság jelentősége rendkívül fontos. Tehát ha megpróbáljuk egymást megérteni, akkor ebből a zsákutcából kikerülhetünk, tehát ez a jelentés nem csak Magyarországról szól, hanem minden országra érvényes kell, hogy legyen ez a vita az én országomra is. Éppen ezért azt gondolom, hogy egyik országot sem szabadna kiűznünk az Európai Unióból. Köszönöm, mondja az elnök. Számos néppárti képviselő kért szót. Még egyszer emlékeztetek mindenkit arra, hogy tartsa be a határidőt. Járóka, kolléganő. We asked for deletions in... A törléseket illeti kértünk az ível például az A preambulumnál is, ahol ugye az alaptörvényekről mm, látjuk az AB és AC preambulumnál, azt látjuk a sarkalatos törvényeknél, mintha azok nem lennének az alkotmányos rend részei még az alaptörvény előtt. Jogi tévedések is vannak, azokat is kérjük törölni. A 12-es bekezdés például, ahol a esetleg a központi költségvetésre és adózásra vonatkozó törvényekkel kapcsolatos alkotmánybírósági hatáskör korlátozása is ellentétes lenne a demokráciával politikailag félrevezető információ vagy e, feledés lehetne a BV és BW, mely szerint a jelenlegi kormány idejében a gyűlöletből fakadó gyilkosságok, rasszista eredetű gyilkosságok száma is nőtt volna, és itt a kormány intézkedéseinek értékelése így módon az elfogadhatatlan lehet, teljesen elvetem, ezért úgy gondolom és kérem a témafelelőst, hogy, és többször megtettem, hogy vizsgálja meg az új polgári, az, az új jobb oldali paramilitáris szerveknek a tiltására vonatkozik. A kisebbségi személyekkel kapcsolatos kép is teljesen félrevezethető. Magyarország egyedi, nem csak abból a szempontból, hogy a legszegényebb kisebbségeket az Európai Unió ö, ö, ö, egyik fő témájává teszi, hanem azért is, mert az összes kormány között egy, egy szegregáció ellenes kerekasztal működik Magyarországon, az Európai Uniós támogatásokhoz való hozzáférésnél csak akkor lehetséges ehhez hozzáférni, hogyha szegregációmentes törvényeket is tiszteletben tartják a jogosultak, komoly partnerségekkel rendelkezünk, a valós roma választott képviseletek bevonásával kormányzunk. Eredményeket mutat mindez a magyar kormánypolitika. Kérem, hogy a megfelelő jogi benchmarkokat nélkülöző állítások vannak, azokat töröljük, és ezeket nem tudom támogatni. Köszönöm, Járóka asszony, Mátyő asszony, a szó. Elnök úr, köszönöm szépen. Még mielőtt érdemben szólnék, azt szeretném elmondani, hogy úgy gondolom, ugye jövő évben európai választások lesznek, mindenki a, a, a azokat a felméréseket nézi, ahol a szélső jobb oldal szerepe egyre erősebbé válik, és a kompromisszumos módosítók fontosak e szempontból. Nem szeretném, hogy Európa szkepticizmusát még csak Magyarországon és Európában is erősítsük. Ne felejtsük el, hogy 2010-ben mi történt, amikor állásfoglalást fogadtunk el a romákkal kapcsolatban, bármilyen is volt az. Láttuk Franciaországban, mindenki azt mondta, hogy elegünk van abból, hogy Európa diktálja nekünk, hogy a tagállamainkban mit teszünk, vigyázzunk ezzel kapcsolatban. A jelentéssel kapcsolatban pedig azt szeretném elmondani, hogy való valóban elmondtam már, kettős mércét alkalmazunk. Vannak olyan intézkedések, amelyeket Franciaországban is megemlíthetnénk, például a politikai reklámozásról, magáról a választási rendszerről, amikor a járási, járási választásokról van szó jövő éppen, francia szocialista kormány most módosítja a választási jogot. De, de, ugye ezt nem csak a szocialisták csinálták, hanem annak, épp, annak idején a, a néppárti politikusok is egy évvel a választások előtt, mondjuk például a választókörzeteket újra rajzoltuk, annak idején Franciaországban senki nem kritizáltunk ezért politikai reklámtevékenység ugyancsak ilyen kérdés. Azt gondolom, hogy Magyarországra újjal mutogatunk, ez nem igazán bölcs dolog. Szocialista kollégánk, osztrák kollégánk igen bölcsen szólt, Ugyan nem tapsoltam meg őt, de úgy gondolom, hogy megfelelő hangvételben beszélt, és ne felejtsük el néhány évvel ezelőtt Haider kormánykoalícióra lépése után mi történt, és képzeljük el, hogy mit élt meg akkor az osztrák nép. Azt gondolom, hogy egy picit nyugodjunk le, és most már ezzel a dossziéval kapcsolatban megfontoltak legyünk, gondolhatja Wikström asszony, hogy a néppárt a hetes cikk alkalmazása szempontjából egyáltalán nem tudja elfogadni ezt a felvetést, és ellene fogunk szavazni a delegációk nagy többsége részéről ennek. Én is, mint számosan közülünk a parlamentben meghallgattam Orbán, miniszter, Orbán miniszterelnök előadását, és mindazt, ahogyan a parlamenti és az Európai Bizottsági igényekkel kapcsolatban ígéretet tett, és hogyha az ígéretét tartja, számos alkalommal módosítások kapcsán már megtette, ígéretehez tartotta magát, remélem a jövőben is így lesz. López Aguilar úr, elnézést kérek, én is szeretnék, mint Shadow szót kérni, még kérem, hogy mindenki röviden szóljon, tessék. this... Nagyon rövid lehetek. Azt hiszem, tényleg elszalasztott lehetőségek vitájáról van itt szó, szóval ez egy elhúzódó dolog, minden elmondják, hogy nem nem bíráltuk korábban a magyar kormányokat, más országokat, azt mondják, hogy ez nem tisztességes így, hogy negatív reakciók alakulnak ki ezekben az országban, stb. Ez mindig az persze, de egyik sem jelentheti azt, hogy ne vitassunk meg problémákat, amelyek tényleg vannak a valóságban. Nem egy tagállamban, nyilvánvalóan az Európai Unióban, hanem több tagállamban. Matyő asszony azt mondta, hogy nem szerencsés dolog, hogy kiragadunk egy országot. Természetesen én örülnék, hát amikor én magam javasoltam két évvel ezelőtt, amikor a vita kezdődött, hogy készítsünk jelentést. Akkoriban a médiaszabadság volt még a téma, és igenis foglalkozzunk az alapjog ügynökség jelentései alapján az összes tagállammal. Épp akkor azt elutasították, és kiutasította el a néppárt. Önök elszalasztottak egy lehetőséget ezzel kapcsolatban, hogy a fókuszt kitágítsák egy konkrét országról valamennyi országra, és amiről itt beszélünk, Láthatjuk, hogy ez a vita nem vezet sehova, és azt gondolom, hogy a néppártnak is nyitottabbnak kell lennie. Weidenhölzer úr, igenis van egy, ez egy negatív reakció. Értem én a pszichológiát, én nem vagyok osztrák, de azért el tudom képzelni, hogy ez milyen hatással jár. Ugyanakkor viszont, hogyha ez azt jelenti, hogy nem vitathatjuk meg az alapjogi problémákat, és az, az jogállamiság problémáit a tagállamban, akkor igazából meg kell kérdezni, miről szól az Európai Unió. Persze, ez fájdalmas, és nehéz is, és nyilvánvaló, hogy ez így van. De hogy tudunk vitatkozni? Tehát mi, miért avatkozunk bele az állami támogatások témájába? Egész egyszerűen, hogyha most az alapjogok tabunak számíthatnak, akkor minek csináljuk ezt? Ez az Európai Unió nagy tesztje. Elnök úr, ez az utolsó megjegyzésem, ez egy záró megjegyzésem, és ez egy fontos téma. Ezt kell, hogy mondjam. Abszolút hiszek az összes kollégám integritásában. Vonatkozik ez a magyar kollégáimra, és itt mellettem ülőre külön vonatkozik ez de egy kicsit elegem van abból, hogy a baloldalra hivatkoznak, hogy ez egy politikai motiváció. Valahol ez is elég, hogy egy politikai konspirációról van szó. Nézzük meg a néppárti kormányokat is, és van egy jó néhány ezekből, hogyha a kollégáim az integritásomat megkérdőjelezik, azt nem tetszik, nincs pártpolitikai motiváció elmögött, és ez vonatkozik a kollégámra. Azt hiszem, hogy ezt abba kéne hagyni, az ilyen megállapításokat. Kérem, röviden, Gönc kolléganő. E, már csak azért is, mert lekésem a repülőmet, nagyon röviden két e, mondat. Olvasd el az árnyék elődé jelentést a roma politikákról különböző e, a kormányok kapcsán. Egy kicsit eltérezettől, amit mondtál, Veronik, a probléma itt nem az a probléma, hogy anti-európai, anti-roma érzések vannak. A probléma az, hogy a kormány támogatja ezt, és ez előfordul Magyarországon. Ugye nézzük meg, milyen újságírók kapnak kitüntetéseket, ami egy nyílt állásfoglalás, hiszen egyébként pedig ez az újságíró igencsak antiszemite és antiroma beállítottsága és a parlamenti elnök is mi fellépett valaki mellett, aki teljesen egyértelműen, illetve jelen volt az ő ünneplésében, és támogatta, tehát ez egy hosszú lista, tehát az ilyen állásfoglalásokról van szó, tehát ez a kettős mérce. Van egy európai arc, amit mutatnak, és van egy másik arc, amit Magyarország mutat a kormány. Tavares úr, én magam is árnyékelődő vagyok, viszont nem beszélek most. Ez nagyon illetve röviden is hozzászólok, látom, hogy nagyon érzékeny témában szólalt meg az előadó, és nagyon nehéz itt egyensúlyt teremteni a módosítók között, amelyek ugye nagy számúak, számosak, ez az egyik, B pedig igen, csak vitatottak el is ellentmondásosak, hiszen különböző irányba mutatnak, és meg kell teremteni az egyensúlyt ennek ellenére. Másrészt pedig a, politikai a frakciómban is vannak aggályok, és éreztem, hogy milyen aggályok merülnek fel, és látjuk, hogy milyen nehéz ezen a területen haladni, ami pedig ami az alkotmánybíróság eh, jogkörét illeti annak a csökkentése, ez is súlyos problémát vet fel Magyarországon az kormányzó többség eh, elnök lépett fel, és adott esetben ez egy vonatkozik az igazságszolgáltatásra, és például a bírósági ügyek, eljárások áthelyezése, tehát ez súlyosan sérti az igazságszolgáltatás függetlenségét, egyébként az Európa Tanács is, is bírálta ezt. Végül pedig számos területen egész Európában szükség van minősített többségekre a, ahhoz, hogy átalakítsuk az alkotmányt, az alkotmányos szabályokat. Két harmadról van szó, szóval ez nagyon sokszor előfordul. De miért ilyen gyorsan csinálják, és ilyen... Ez azt jelenti, hogy bebetonozzák a többséget, és megakadályozzák a politikai alternatívák kialakulását, a politikai változás útjába kívánnak állni. Itt egy ebbe az irányba mutat, hogyha átírják és átalakítják az egész alkotmányt. Az Európai Uniónak ilyen esetekben van egy kötelezettsége. Méghozzá ez az, hogy megvizsgálja a Lisszaboni szerződés után az alapjogok alakulását ezen a területen. Azt gondolom, hogy helyes dolog volt, amit léptünk. Monika Flasikova Benova jelentést készített az Európai Unióban az alapjogok helyzetéről, és azt gondolom, hogy egy ilyen nagy alkotmányossági át, alkotmányjogi átalakulás során, ha ezt ilyen rövid idő alatt hajtják végre, akkor azért abszolút mértékben biztosítani kell, hogy a kopenhágai dilemma figyelembevételre kerüljön. Tavaros úr, parancsoljunk! Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, és a kollégák eh, természetesen megértéssel viseltetnek, majd remélem, hogy nem tudok minden egyes felvetésre kitérni. Először is, kedves kollégám eh, Frank úr, miért is lehet az ember filozófikus ilyen kérdésekben? A relativizmus elvét is alkalmaznom kellett érdekes módon ennek az anyagnak a kapcsán mit jelent a jogállamiság, mit jelent a demokráciának több értelmezése van. Azt gondolom, hogy egy kicsit túl relativista megközelítés egy olyan intézmény esetében, mint a parlament. parlament. Viszont ne legyünk nihilisták, hogyha az egyértelmű dolgokat nem hangsúlyozzuk ki, a jogállamiság ágot, az emberi jogok tisztelettartását, a demokráciát, miszerint ezek az alapja az Európai Uniónak, tehát hogyha ezeket nem helyezzük előtérbe, akkor elfogadhatunk akár bármiféle értelmezést arról, hogy mit jelent a jogállamiság vagy a demokrácia. Így nem csak, hogy relativisták vagyunk, hanem azt kell mondjam, hogy nihilisták is bizonyos módosítók ezekre a pontokra tértek ki. Értem például Gálasszony megjegyzését is, és megpróbálja a szubjektivitást kivenni a jelentésből bizonyos módosítókban, amelyeket én magam jutottam be a jelentésemhez, illetve a kompromisszumos módosítókban meg fogom próbálni a szubjektivitást kivenni a jelentésből. De ön olyan um, módosítókat nyújtott be, amelyek saját maguk is uh, szubjektív jellegűek, például a katasztrofális kifejezést uh, alkalmazta, más kormányokra utalt, és úgy érzem, hogy ez a kettős standardok alkalmazása. A kettős standardok veszélye felmerül olyan esetben, például valaki említette az osztrák esetet, Ausztriában nem bizonyos törvények alkalmazásáról volt szó, az még annak idején Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt merült fel. A Lisszaboni szerződés egy alapvetően új architektúrát hozott az alapvető jogok kérdésébe is, egy alapvetően új szerkezetet, amely megváltoztatta az alapvető jogok kérdését is. Ahogy Gál asszony, ez 2010-ben saját jelentésben is jelezte, erre er-, egy erőteljes volt a reakció. Mint látjuk, itt több mint 500 módosítónk van, 49 sarkalatos törvényről van szó, illetve járók asszony felvetésére revelélve az AB um, preambulum bekezdése utalva. Mi itt azt mondjuk, hogy 26 olyan e, kérdés van Magyarország esetében, amikor is sarkalásos törvények érintettek. Ez tény. Mi egyetértünk azzal, amit a magyar kormány küldött nekünk, hogy bizonyos más országok esetében több probléma merül fel a sarkalatos törvények kapcsán, ez egy fair megjegyzés, viszont másfél éven belül 49 e, sarkalatos törvényt valósítottak meg, és egyik másik tagországra sem igaz ez, hogy ilyen sok törvényt, sarkatos törvényt valósítottak meg. Tehát mi pusztán azt hangsúlyozzuk, hogy 49 ilyen törvényt fogadtak el. Tehát, hogyha nem tényekre támaszkodunk, akkor nem lesz tartalma jelentésnek. Az e-preambulum bekezdés a hatos cikkeit idézi az Európai Unióról szóló szerződésekből tagországok tradicionális alkotmánybíróságaira utal, illetve arra, hogy ezek az Európai Emberi Jogi Egyezménynek a részét is képezik. Itt felmerül megint csak a kopenhágai kritériumok teljesítése, illetve az EU-s alapvető értékek kérdése. A hetes cikkeit idézte Wikström asszony illetve idézte a Velencei Bizottság véleményét, még mindig várom a Velencei Bizottság hivatalos véleményét. Ez egyébként a sajtóban is napvilágot látott. Túlmegy a jelentés mindazon, amit én összefoglalok a jelentésemben, azt fogalmazzam meg, hogy itt az alkotmánybíróság és az alkotmányjogi rendszer megtámadásáról van szó. De én szeretném, mint említettem, megvárni a hivatalos verziót. A jelentés tevő feladata az, hogy kompromisszumokat kidolgozzon. A hetes cikkei kapcsán a néppárt is említette a permanens monitoringot. Nagyon gyakran nem értek egyet Merkel asszonynal. Viszont ami a jogállamiságot illeti, az alapvető jogokat ott fontos egy hangon szólnunk. Merkel nem nemrégiben azt mondta, hogy a tagországokban azonnal intézkedéseket támogat, ami a jogállamiságot, más más kérdéseket illeti. Mindjárt befejezem. Ami Dánia, Hollandia, Ausztria külügyminiszterének leveleit illeti, ők arra kérték a bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot arról, hogy mit értünk az alarm eh, agendán, a kettes cikkelyben, tehát olyan esetekben, ha probléma merül fel a kettes cikkely kapcsán. Matthew asszony felvetésére reagálnék még. Igaz az, hogy más tagországokban meg lehet változtatni a választási rendszert egy évvel a választások előtt, és ez szerencsétlenül eh, sülhet el, de azt gondolom, hogy ha megvan ez az eredménytábla, amelyet Reding asszony is javasol, akkor igenis foglalkozni kell, kell ezzel a kérdéssel, viszont nincs máshol példa a választási eh, eh, törvény, a médiatörvény megváltoztatására, az igazságszolgáltatási rendszer megváltoztatására, és eh, van még egy négyes módosítás is, például a bíróságügyek áthelyezése, ez érinti az alapvető jogokat, illetve benne van az alaptörvényben az új nemzetbiztonsági törvény hivatalos fordítását pedig szintén várjuk, ezt említettem, hiszen ez a magánszférát is érinti, illetve a hatalmak szétválasztását. Köszönöm szépen a kollégák megjegyzéseit, és várom a további vitát. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm a jelentéstevő munkáját, az összes résztvevő munkáját. Kérem, folytassák a munkát ebben a nagyon fontos témában, és a Libe szakbizottság jövő héten Strasbourgban június 10-én este 7-től különleges ülést folytat, és a Schengeni menedékjogi csomagról szavaz majd, illetve Malmström asszonyt hívtuk meg, hogy számoljon be Oroszországról. Köszönöm.